So, hello everybody. I... Üdvözlök mindenkit, szeretném üdvözölni Önöket az Ekon szakbizottság ülésem. Remélem, hogy jó éltek a órás plusz szünettel. Ám ezt a 30 perces részt a költségvetési eljárás témára vonatkozóan 6-tól 6.30-ig tettük át Geyer úr tudnék a jelentéstevő egy váratlan koordinátor ülésen kellett részt vegyen, ahol szükséges volt jelenni, ezért alakítottuk át a napirendet. Most azonban egyes napirendi pont jön, maga a napirend, ha van ellenvetésük, jelezzük, ha nincs, elfogadjuk. Egy rövid bejelenteni valóm van. Arra kérem a képviselőtársaimat, tájékoztatom, hogy holnap átszervezzük az üléstermet, tudnék, holnap reggel a költségvetés témájában, az eurozóna költségvetési kapacitásai témájában lesz egy közösen szervezett ülés. Itt lesz, ám másképp lesz az ülésrend, mint a normál bizottsági ülésen, tehát a budget, econ egy összeülnek, vagy szét, majd meglátjuk. Ezt akartam csak bejelenteni most. Holnap. Tehát mindenki máshol fog ülni, ne hagyjon itt semmit ma. Négyes napi rendi pont zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról. Elsőként Olle Ludvigsonnak adom meg az óta jelentéstevőnek, parancsoljon le. Köszönöm, elnök úr. Most egy rendkívül érdekes eszmecsere van előttünk. A bizottság zöld könyve a lakossági pénzügyi szolgáltatások tárgyában. Ez sok szempontból egy speciális dosszié, ugyanis egy új módja ez a jogalkotás kezelésének egy rendkívül dinamikus piacra vonatkozóan. Bizonyos vagyok benne, hogy egy gyümölcsözés élénk eszmecserére számíthatunk. Kezdetben szeretném kiemelni, hogy szeretnénk erőtesen együttműködni ezen anyagkialakításakor az elnyék jelentéstevőkkel, és nagy izgalommal várom az összes elnyék jelentéstevő és kolléga hozzájárulását a folyamat valamennyi szakaszában, remélhetőleg konstruktív folyamat lesz ez. A zöld könyv szerintem egy helyes döntés volt a bizottság részéről mert így módon a bizottság megválaszthatja, hogy mely területek azok, amelyeken fel kíván lépni jogalkotási kezdeményezésekkel, ahelyett, hogy évekig várna a jogszabályok alkotásával. Jó, hogy a bizottság proaktív módon lép fel ezen a területen. Jogalkotóként nagyon gondosan kell eljárnunk, amikor ezen dinamikus piac fejlődésével foglalkozunk az a cél, hogy az új jogszabály valóban működjék, és állandóan ki kell egészíteni, korszerűsíteni, hogyha további intézkedések válnának szükségessé. A létező jogszabályt erősíteni lehet, erre építeni lehet ezen a területen. Nagyon sok még a tennivaló, hogy kialakuljon a pénzügyi szolgáltatások egységes piaca, amely tökéletesen működőképes. Nem sokat tettünk még eddig ezen a területen, a határokon átnyúló akadályok túlságosan jelentősek túl sok személy számára. Fontos megvizsgálni, hogy a piac digitalizációja milyen új lehetőségeket kínál. Ez tudja kapcsolni a fogyasztókat, a szolgáltatókat és, szolgáltatókat és a kisvállalkozókat egészen eltérő módon, mint a múltban. Ugyanakkor a fogyasztók jogait meg kell erősíteni. Hogyha mindezt ellenőrzött és intelligens módon kezeljük, akkor hatalmas kedvező hatásra számíthatunk mindebből ha továbbra is dolgozni akarunk ezen a területen, milyen konkrét kezdeményezésekre van szükség a zöld könyv alapján? Szerintem többféle kihívással nézünk szembe. A fő kihívás a digitalizációval kapcsolatos, illetve az adatgyűjtés és az adatelemzés. Nagyon sok elképzelés, amely a zöld könyvben szerepel, nagyon gyenge alappal rendelkezik Sokkal megbízhatóbb empirikus alapra van szükség annak érdekében, hogy egy megfelelő jogszabályt lehessen kialakítani. Az egyik fő kihívás az, hogy azonosítsuk, mi az, ami jobban működhet európai, illetve tagállami szinten ebben az eljárásban bizonyosan meg kell könnyíteni a határokon átnyúló üzleti manővereket. Egy másik kihívás az, hogy mindaz, amit teszünk, az, az egyenlő feltételeket kell, hogy garantálja. Tehát valamennyi ö, piaci résztvevőnek azonos feltételek mellett kell tudnia működnie. A fogyasztónak kell dönteni arról, hogy ki nyer, ki veszít. Ez a legjobb módja annak, hogy a piac egészséges fejlődését segítsük. Egy másik kihívás azon a szándékon alapul, hogy garantáljuk a túlzott akadályok lebontását az euró és nem euró övezetbeli országok között. Ezt a kritériumot meg kell őrizni. És egy utolsó kihívás azt kell elérnünk, hogy a különböző megközelítések révén a pénzügyi inkluzió javuljon, minél több szereplőt, szemét bevonva ebbe a körbe. Mindennapi élet nehézségeiből adódott tapasztalatok ezek, és ez kirekesztéshez vezet ezen a piacon. Az új jogszabály a fizetési szemlákat illetően, és az a kötelezettség, hogy mindenki rendelkezhessék bankszámlával, az, ez az első lépés egy új jogszabályi keretben. Érdekes munka várt át ránk, remélhetőleg több héten keresztül folytathatjuk majd ezt a konstruktív munkát, megpróbálok együttműködni a kollégákkal, és remélhetőleg egy remek végső szöveget tudunk kialakítani. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Most az árnyékeladókat illeti a szó. Először a néppárt proxinitében Tom van den Kindelare Alakadek helyett. Tom, parancsolj! Köszönöm. Elnök úr, Kadek úr nem tudott jelen lenni, ezért én fogom most bemutatni az ő prezentációját. A bizottság zöld könyve a lakossági pénzügyi szolgáltatások tárgyában már megszületett egy ideje. Ezen szolgáltatások továbbra is nemzeti szintre koncentrálódnak. Fontos dolgokat tettünk már, elfogadtunk több szöveget nem régiben, melyek célja a fogyasztó hozzáférések javítása volt a lakossági pénzügyi szolgáltatásokhoz. Mindez még az eltültetés szakaszában tart a tagállamokban. Jelenleg figyelnünk kell a teljes végrehajtásra a jogszabályok tekintetében, mielőtt újat alkotnánk. Az Európai Bizottság célja az, hogy egy egységes digitális piac alakuljon ki, és tőkepiaci unió annak érdekében, hogy megszülessék a pénzügyi szolgáltatások lakosság egységes piaca. Persze itt vannak a határokon átnyúló akadályok, a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat gátolják ezek. Itt vannak az innovatív új vállalatok, és ez növeli a termékek diverzifikálását, és csökkenti a fogyasztók költségeit. A lakossági pénzügyi szolgáltatások piacán nagyon sok akadály van, amelyek a tagállamok pénzügyi kultúrájához, a nyelvhez és főként a bizalomhoz kapcsolódnak az életbiztosítások esetében általában a közelításrakhoz fordul a fogyasztó, aki a saját nyelvén tud vele kommunikálni, és akiben bízik. Ugyanaz a helyzet a bankok esetében, nehéz a szolgáltatásaikat külföldre értékesíteni leányvállalatok nélkül, mert a jogszabályi környezet és a pénzügyi kultúra jelentősen változik a tagállamok között. A valódi kihívás az, hogy ösztönzőket teremtsünk a határokon átnyúló tevékenység gyakorlására, akár a kínálatot, akár a keresletet illetően. A digitalizáció ö, eszköz lehet ezen cél elérésében, de önmagában nem elegendő. Ezen a területen a kapacitások nagyon korlátozottak. Nézzük meg a dolgokat valós helyzetükben egyes területeken, mint például az adózás, a szociális normák, a fogyasztói jogok, ezek továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörei. Be kell teljesítenünk az egységes piacot, de itt továbbra is 28 eltérő adó és szociális rendszerünk van. Vannak bizonyos előrelépések, amelyek már most is megvalósíthatóak a KKV-k vonatkozásában. Fontos, hogy valamennyi tagállam olyan jogalkotási, gazdaság és pénzügyi környezetet hozzon létre, amely megfelel a kkv sajátosságainak. A kkv az európai gazdaság gerincét alkotják, munkahelyet teremtenek, és a növekedést is támogatják. A kkv hitelekhez jutásának megkönnyítése tehát számunkra prioritást jelent. Ebből a szempontból a bankok tehát kevesebb tők két kell, hogy felhalmozzanak, hogyha KKV-knak hiteleznek. A KKV-khoz hasonlóan a fogyasztóknak is bízniuk kell a termékekben és a szolgáltatóknakban megfelelő termékeket kell tehát számukra kialakítani. A teljes körű tájékoztatás nagyon fontos a fogyasztónak, ugyanolyan szintű védelmet kell igényelnie, mint az adatait illetően, mind a termékeket illetően az összes európai országban a betétekkel kapcsolatos jogszabályt még nem hajtották végre minden tagállamban. A fintekek, a biztosító társaságok és egyéb társaságok is bizonyos garanciákat kell, hogy kapjanak a klienseik részéről. Nagyon fontos információkkal kell, hogy rendelkeznek, hogy együtt tudjanak dolgozni a klienseikkel, és eh, megfelelő innovációkat végre tudják hajtani. Mm, minden mindezen szereplőknek megfelelő ösztönzésekre van szükségük, hogy minden egyes tagállamban megfelelő pénzügyi termékeket tudjanak kínálni pánorópai módon. Nagyon fontos tehát minden egyes szereplő sajátosságaival és termék sajátosságaival számot vetni. A bizottság javaslatai ebben az anyagban bizonyosan lehetővé teszik az eszmecsere beindítását, a határokon átnyúló tevékenység ösztönzését illetően, illetve a pán-európai termékek kívánatát illetően ezen a területen. Köszönöm, elnök úr. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Tom. Most pedig megadom a szót a konzervatív frakció nevében. Kay Ashley Foxot helyettesíti. Köszönöm hát a csapatom nagy részét helyettesítem ma. Ashley nevében, aki elnézést kér, nem tudott eljönni, üdvözli a bizottság megnyitás, megnyit ezt a dossziét, különösen a mostani szabályozási keretek javítását, mielőtt új jogalkotásra döntünk. A ezen szolgáltatásokra vonatkozóan a határon átnyúló műveletek csak 1%-et teszik ki a piacnak, ezért gondolja, hogy, hogy vannak indokolható természetes akadályai ennek a piacnak, ezért sokszor helyi pénzügyi szolgáltatóhoz fordulnak a fogyasztók, ugyanakkor ezt nem kell szinten szabályozni, mert ez a pénzügyi szolgáltatók nagyobb kockázatához vezethet, és végül soron a termékek költségén növekedése vezethet egyes országokban. További aggája az, hogy vajon hogyan lehet gyakorlatban végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Biztosítói szempontból vizsgálni a különféle jogrendszerek és piacok a, szak, a, a biztosítások határon átnyúlóval hordozhatóságát korlátozzák. Ezt félembe véve az anyag nem korlátozott arra, hogy csak a határon átnyúló forgalmat javítsa, hanem vannak más célok is, például a, a fogyasztók bizalmának növelése, a verseny és innováció fokozása az EU-ban is fontos cél lehet. A bizalom növelése azzal, hogy a fogyasztók konkrét információk, pontos információt kapnak a pénzügyi termékekről és szolgáltásokról, fontos cél lehet, valamint a felügyelet hatóságok legjobb gyakorlatának cseréje is fontos lehet. Az, ezt úgy is lehet érni, hogy a már most működő biztosítási garancia rendszert javítjuk EU szerte az innovációs verseny ösztönzése tekintetében olyan kötet kell teremtenünk, amely innovatív vállalatokat segíti, amelyek lehetőségek létrehozói, és nem csak kockázatokat hordoznak cégek. Ebben az értelemben Európa vezető szerepet kell a világra. Ám hát ki kell próbálni az új gondolatokat, tesztelni ezeket. Nagy-Britanniában FCA kifejlesztett olyan, mint a Regulatory Sandbox rendszerét, amely másolható volna más tagállamokban is. A jelentéstevő kell adom várja, hogy jelentéstevő együttműködjön ebben a témában. Thank you very much. Uh, I think the visit of the President of the Union... Köszönöm. Annyira meggyőző volt ez, hogy bizonyára ennek hatására majd a bemaradás mellett szavaznak, ez egy magánjellegű megjegyzés volt. Um, Sophie Intvert következik. Köszönöm, um, Ön örülök annak, hogy a raportőr konszenzusra törekszik, és um, örülök uh, az EPP és kollega által elmondottaknak is, aki uh, beszélt az ambíció magas szintjéről, és azt gondolom, hogy ez uh, kulcsfontosságú, mert a jelenlegi politikai klímában, és ez már évek óta igaz, még a legeuroszkeptikusabb nemzeti vezetők is lelkesednek a belső piacért. Sokat beszélünk a belső piacról, és kevés dolog történik ezen a területen. Aztán látunk olyan irányelveket, mint a pénzforgalmi irányelv és egyéb olyan jellegű irányelvek, amelyek az akadályok lebontására törekszenek és a belső piac létrehozását akarják elmélyíteni. És ehhez képest azt látjuk, hogy a tagállamok a tényleges előrelépést blokkolják. Felmerül a kérdés, hogy komolyan gondolják-e amikor az egységes piacról beszélnek, vagy pedig inkább a nemzeti szuverenitást vételmezik, mert akkor viszont ne próbáljunk egy egységes piacot létrehozni. Ugyanis ha egy egységes piacot akarunk létrehozni, akkor nem szabad, hogy tabuk legyenek. Annak a, az adó változatai vagy vonatkozásai, határvédelmi vonatkozásai nem kell, hogy tabu legyenek, sem pedig a standardok növelése. Eh, a tagállamoknak fel kell tenni a kérdést, hogy ezeket az akadályokat le akarják-e bontani, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy a nemzeti gyakorlatokat meg kell változtatni, erről van szó. Tehát a nemzeti vezetőknek eh, megvan-e a bátorságuk arra, hogy eh, mindezt eladják a saját polgáraiknak. A fintek szó már elhangzott itt, hogyha mi csak így hezitálunk, akkor valójában a valóság fog egy pofont adni nekünk, a fintek eh, eh, szét fogja szedni eh, a rendszert, és amennyiben nem találja meg a helyét az Európai Unióban, akkor elmegy máshova. Nagy cégek már most fenyegetőznek azzal, hogy a túl sok akadály miatt el fognak menni Európából. Tehát a kérdés az, hogy ambíciónk van-e, azt akarjuk, hogy Európában legyen a fintek, illetve az egységes piac kiteljesedjen, ebben az esetben egy nagyot kell ugrani előre, vagy megismételjük azt, amit más fontos ügyekben tettünk, vagyis nagyon kis eredménnyel sokat beszélünk, ennél azért több dolgunk is akad. Remélem, hogy ez a parlament nagyon ambíciózus állásfoglalásra helyezkedik, nem fog megijedni a tabuktól, és én itt igazándiból még az EPP-s kollégámnál is messzebb mennék, és kimondom, hogy vannak persze adottságok, mint a nemzeti szuverenitás, illetve az adóügyi kompetenciák, egyrészt ez igaz, másrészt nekünk van egy saját felelősségünk a polgárokkal szemben, és ezek a polgárok most arra várnak már egy ideje, hogy az Európai Unió tegyen bizonyos lépéseket, ugyanis elveszőben van a bizalom. Azt szeretném tehát, hogyha a raportőr egy rendkívül ambiciózus európai álláspontot alakítana ki, amely ténylegesen az európai polgárok és a vállalkozások számára valami újat ad. Köszönöm, Szofi. A GUE részéről nem látok itt kollégát, ami azt jelenti, hogy a zöldeknek tudjuk megadni a szót. Sven Gigolt következik. Köszönöm. Köszönöm. I don't want to Köszönöm, nem fogok elismételni mindent, amit már a kollégák elmondtak, a raportőr világos szavait üdvözlöm, az együttműködés és megközelítésről beszélt. Zöld részről üdvözöljük a zöld könyvet, és most arra van szükség, hogy a parlament csatlakozzon ahhoz az ambícióhoz, amely ott megjelent, illetve a mi feladatunk bebizonyítani, hogy tudjuk, rá tudjuk venni a bizottságot és a tanácsot olyan intézkedések meghozatalára, amelyek révén ez az ambíció ténylegesen megvalósulhat. Ami engem élet, néhány dolog különösen fontos számomra. Tudjuk, hogy a fogyasztók és a polgárok áldozatául esnek a ragadozó jellegű árképzésnek a pénzügyi rendszeren belül, ami azt jelenti, hogy a kockázatokért nem kapnak megfelelő kompenzációt, illetve nem kapnak megfelelő terméktájékoztatást sem. Olyan, tehát túlzott kockázatot vállalnak. Nagyon sok fogyasztó és befektető ezért nem kapja meg azt a hozamot, amire egyébként okkal számít. Nagyon sok pénz veszik el ebben a pénzügyi közvetítő, ebben a túlzott méretű pénzügyi közvetítő rendszerben. Az erősebb verseny, illetve a határok kinyitása segíthet abban, hogy leküzdjük ezt a ragadozó jellegű pénzügyi szolgáltatási hozzáállást, és ebben a vonatkozásban a bizottság javaslata üdvözlendő. A cél érdekében, nevezetesen, hogy a beruházók, a befektetők nagyobb hozamot realizálhassanak, Fontos a termékeket standardizálni eh, bizonyos eh, konkrét szükségletek mentén, ezzel is eh, átláthatóbbá is lehetővé válna a rendszer, és így költséghatékony termékek alakulhatnának ki. Könnyebb, könnyebbé kell tenni a termékösszehasonlítást a fogyasztók számára, megint csak a versenyt mozdítaná az elő a határon át határon túlnyúlóan is. A PEP kezdeményezés az csak az egyik lehetőség a határon átnyúló standardizálásra. And lastly, I have to say that unfortunately, and I... a verseny érdekében, és végezetül, ugye ez a zöld könyv, ez nem zöld lett, és itt a bizottsághoz fordulok, egy csomó befektető úgy szeretne befektetni, hogy közben a klímaváltozás ügyét is, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem ügyét is előre viszi, illetve szeretne hozzájárulni a pénzügyi szektor zöldebbé tételéhez. Önök azonban ebben az anyagban semmit nem tesznek azért, hogy a zöld pénzügyi szektor az növekedjen, és nem lépnek fel olyan termékek ellen sem, amelyek azt állítják magukról, hogy fenntarthatóak, illetve a fenntartható gazdaságot szolgálják, aztán mégsem. Szeretném, hogyha a bizottság odahatna, és mindent megtenne annak érdekében, hogy a zöld fenntartható pénzügyek, vagy pénzügyi szektor előmozdításán dolgozzon. Köszönöm, Sven. Mielőtt megadnám a szót az FDD-s árnyék előadónak, eh, Szent Márk napja van. Boldog névnapot! Köszönöm. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és elmondanám, hogy személy szerint nem látok itt nagy kritikát ezen zöld könyvvel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy elég jól lehet dolgozni ezen az öt alapvető elven, ami ugye az átláthatóság nyilvánvalóan, az informatikai tájékoztatás minden pénzügyi termékre vonatkozóan, hiszen aki beruház, annak az összes információval rendelkeznie kell hiszen gyakran ez súlyos kihatásokkal járhat, hogyha ez nem így van. Aztán itt növelni kell a versenyt, a banki pénzügyi szolgáltatásoknál az oligopólok hatalmát meg kell törni. Ugye a pénzügyi piacon a koncentrációkat, amelyek az oligopolok kialakításhoz vezetnek ezen a területen meg kell könnyíteni a hozzáférés bizonyos termékekhez, az egészségbiztosítás, az életbiztosítás, a nyugdíjak, ki kell alakítani a digitális piacot, és támogatni kell a technológiai innovációt a fizetési szolgáltatások területén például, és az indokolatlan megkülönböztetést meg kell szüntetni a geolokalizáció összefüggésében. Ez az öt pont az, amivel kapcsolatosan egyetérthetünk. Egy kritikus észrevételt meg kell fogalmaznom a bizottság irányában, mert ez egy rendkívül fontos téma, de vannak még fontosabb témák is, amelyeket a bizottság elhanyagol, például a pénzügyi rendszer szintű kockázathoz kapcsolódó témák. Most a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról jogszabályt alkotunk, ugyanakkor nem semlegesítjük a pénzügyi rendszer szintű kockázatot. Tehát az, hogy az olyan javaslatokat nem viszik előre, mint a banki szétválasztás, vagy a rendszerkockázat szabályozása, ugye itt utalok a az asset level tree-ra a bázeli szabályozásban, vagy egyes bankok rendszer szintű kockázatának értékelésére. Tehát azt hiszem, hogy arra a munkára a bizottságnak jobban kellene összpontosítania és aztán ezeket a pénzügyi lakossági szolgáltatásokat második szintre kell helyezni, ugyanis egyfajta pajzsot kell kialakítani a rendszer szintű kockázatokkal szemben, hiszen 2009 óta viseljük ennek a nyomait. Most itt van a lehetőség arra, hogy tegyünk valamit, van is idő, de az a veszély áll fenn, hogy lekéssük a vonatot, és egy olyan pénzügyi válság sújt le ránk, és akkor a bizottságot vád alá helyeznénk, hogy nem tett eleget Nekünk irányt kell mutatni a bizottságnak ebben a pillanatban, e tekintetben. Tehát jogszabályokra van szükség ezen a területen. Ha a bizottság nem lép fel, akkor az adófizetők kockázata hatalmas lesz. És van egy másik kritikus észrevétel. Nem gondolhatjuk, hogy egyenlő játékfeltételeket alakítunk ki, vagy egy olyan egységes piacot, amely működik, amikor rengeteg különbség van, nagyon sok egyensúlytalanság a gazdasági területeken. Azt hiszem tehát, hogy itt is el kellene gondolkodnunk azon, hogy néhány kritikus észrevételt fűzünk az anyaghoz, ugyanis hogyha ezeket a különbségeket nem emeljük ki, amelyek gazdasági szinten fennállnak a tagállamok között, akkor nem sikerül jó intézkedést kialakítanunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nem látok további jelentkezőt, de van Brian Hayes. Csak röviden szeretnék hozzászólni a témához, Markus. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a zöld könyvbe fektetett munkát. Nagyon fontos kérdés ez. Nincs egységes piac az Európai Unióban a pénzügyi retail szolgáltások tekintetben. Vannak ennek okai persze nyelvi különbségek, piaci sajátságokban való különbségek, szolgáltatók sűrűség, a szolgáltatások eljutatása a piacra és felhasználásának mikéntje különbözik. Ez legitimé teszi a széttartó képet, ám nagyobb kell legyünk, mert ha nem tudjuk elérni például az amerikai modellt, akkor egyik országról a másikra lehet válogatni a szolgáltatókat. Nagyon fontos, hogy ezen a téren is erősödjön a verseny, és ezáltal a közvetítők ne tudják azt a mértékű profitot megszerezni, amit megszereznek, itt maguknál tartanak. Ezért fontos a verseny. Ha megnézzük hazámban a jelzálog piacot, két és fél a magasabb a jelzálog kitelára, mint más országban, az EU-ban, mutatja ez, hogy nincs verseny. Ezzel foglalkozni kell, kezelni kell. Úgyhogy lehetünk, legyünk a legnagyobb, ambiciózusabbak, mert nagyon sok, nagyon egy jelentősége van ennek, és harmonizált módszerte van szükség, belátva a nehézségeket, amelyek fennállnak. Egyetlen hozzászólásom a jelentéstevőnek, címezve és hogy legyünk a lehető legnagyra törőbbek, mert igazi változás hozhat az emberek életében az, hogy miképpen jutnak, férnek hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz. Van már egy szervezet, egy hálózat Európai Unióban, amely a rendszerből adódó kockázatokat kezeli. Van egy architektúra a banki unió révén is. Tehát ezen meg kell dolgozni. De az a terület, amely legkevésbé kapott figyelmet, az éppen ez a terület holott ez áll legközelebb a, a mindennapi emberek életéhez. Itt kell legyen nagyra törőek legyünk, és ez kell a zöld könyv összefüggésében kiemelni. Köszönöm, Ryan. Van-e további kollega? Ha nincs, akkor Pelle úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Nem, nem a... Nem Pelle a focista. Köszönöm, elnök úr. Tehát nagy lelkesedés övezte a zöldkönyv megjelenését tavaly decemberben. Fontos, hogy életben tartsuk ezt a lelkesedést. Egy nagyon törő, ám realista cselekvési tervet létrehoz, amely a fogyasztók és a cégek javát is szolgálja. A fogyasztóközpontoság azt jelenti, hogy igazi választ keresünk a fogyasztók igényeire, és az a célunk, hogy az európai iparban, ágazatban ez valóságá váljon. Úgyhogy az elemzés folyamatában 400 választ elemeztünk az zöld könyv keretei között, jó rész fogyasztók részéről, illetve a szakmai szervezetek részéről, meg néhány hatóság részéről kaptunk válaszokat. Március elején volt egy meghallgatásunk, sokan voltak ott, a jelentős többő is ott volt, árnyékeladók is, tehát nagy érdeklődés övezte ezt. A digitalizáció emeltű hatást hozhat ebben az ágazatban, a kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások területén. Ezt vártuk, ám valóságban is kaptunk már visszajelzést néhány válaszadótól. Dixon úr a fizeti számla irányelv tekintetében jelezte, hogy nincs határon átnyúló, a határon végrehajtásban hiányosságok vannak, úgyhogy meg a pénzmosás elleni szabályok tekintetében is van lépnivaló, a digitalizációban is kell lépnünk előre, és része ez még a konzultációnak az a jelentés, amit a parlament vár. Van még a zöld finanszírozás témájában is szabályozási tennivaló, és a G20-ak kapcsolatában a makrogazdasági vagy nagykereskedelmi vetületeit vizsgáljuk, ezt inkább, mint a kiskereskedelmi, tehát a retail vetületét. Várjuk tehát a hozzászólásokat, a jelentésből adódó következtetéseket. Köszönöm. Reméljük, hogy fenn lehet tartani ezt a lelkesedést. Ole, hozzátennél valamit? Mint jelentéstevő? Alla synpunkter som kommer fram här och kanske behöver ha på er Köszönöm az eddig elhangzott. Szeretném megköszönni mindenkinek az itt kifejtett véleményeket. Lépnünk kell, és nem kell kivárnunk azt, hogy hogyan haladnak a dolgok, hogyan fejlődnek a dolgok. Hogyha nem teszünk semmit annak érdekében, hogy kialakítsuk az egységes piacot, akkor mások fognak lépni. Eh, szükség van további jogalkotásra, meg kell erősítenünk a fogyasztók eh, jogait. Mindent leírtam, amit az árnyék előadók elmondtak, köszönöm. Eh, meg fogjuk vizsgálni ezeket a gondolatokat és a lehető legnagyobb konszenzusra törekszem, ahogy már mondtam, az árnyék előadók mondataiból azt a következtetést szűröm le, hogy azért is fontos most jól dolgoznunk, hogy nagyobb súlyt tudjunk adni ennek a kérdésnek. Nem várhatunk túl sokat, ténylegesen új jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy a KKV-k megerősödhessenek az egységes piacon. Én azt remélem, hogy egy olyan közös állásponttal tudjuk lezárni ezt az ügyet, amely jövő orientált a piac, minden nap változik, minden mozgásban van, minden változik. Nekünk oda kell figyelni, hogy a fogyasztói jogokat megvédjük. Köszönöm a munkát, és végén egy nagyon hasznos kis javaslatunk lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen egy rövid áttekintés a menetrendről, hiszen a jelentéstevő és itt van, tehát most volt az első eszmecsere, a jelentés tervezett június 13-ára várható, hogy elkészül, aztán a módosító benyitásának határidője június 28-a dél 12 lesz, a módosítókat utána, a nyári szünet után fogjuk megbeszélni, és az ECOM-ba való szavazás november 29-én lesz plenárisra, meg, hogy, meg valószínűleg novemberben megy majd. Remélem ez mindenki, ez a menetre mindenkinek elfogadható, és ez zárom a témavitáját. Keresem. Napirendi pont 5 pontja, kötelező automatikus információ az utatásterületén címmel. Nagyon fontos téma, ám legyünk körültekintőek, nagyon sok hasonló nevű eh, témával kell számolnunk, illetve különféle szakaszában vannak a jogalkotási folyamatnak, párhuzamosan folva. Tehát most azonban a jelentéstevő helyett, Darius Rozáti helyett, Ludik Niedermayernek adom meg az parancsolj! Köszönöm, Markus ö, arról szeretne, azt a tájékoztatást szeretném átadni, amit Rozáti úrtól kaptam. E témadossziében a parlament csak konzultációs szerepet játszik, a tanács kezében van a döntés. Mint tudják, néhány hónap, egy hónapra ezelőtt sajnos a tanács már megállapodott e, e téma kezelésének mikéntjében politikai alapon. Ez a valóság, ez a realitás. Mindemellett Rozáti úr szeretné hangsúlyozni, hogy a többi árnyék előadóval egy működés hatékony és gyümölcsöző volt, és a végső szavazást, végszavazást májusra tervezik. Azt is reméli Rozáti úr, a többi árnyék előadóval egyetemben, hogy a tanács és a bizottság figyelembe veszi a parlament által alkotott véleményt. Ugyanakkor Rozáti úr is szeretné tájékoztatni önöket, hogy a tanácsnak küldtek egy levelet, amelyben tag, a, rákérdeztek a dolgok állásáról, eddig a tanácstól nem kaptak választ. Nem. Ez eléggé lehangoló, nem jó jel a jövőbe együttműködés szempontjából az adóügyekben. Úgyhogy Rozati úr arra hívja fel a bizottságot és a tanácsot, hogy tartsa tiszteletben a parlament szerepkörét és hatáskörét, és javítson az együttműködésem. Ami a lényegi elemeket illeti, mint tudják, ez első anti-BEPS irányelv, mely figyelembe viszi az OECD BEPS anyagát, az adóelkerülési csomag első elemelyet Moszkovici Bizottság terjesztett be. 142 módosított kapott a jelentéstevő, 10 kompromisszumba próbálja beledolgozni ezeket, ám az látható, hogy a legtöbb frakció egyetért abban, hogy az EU hatékonyabban tud fellépni az adóelkerülés, agresszív adóterülés gyakorlata ellen, ha együttesen teszi, és jobb bevonni erősebben az Európa Bizottságot az információ cserébe. A bizottság itt nem csak a szerződések őrzője lehet, hanem szerepet játszhat a helyzet figyelemmel kísérésében is. A legtöbb frakció aztán azt a véleményt is osztja, hogy a bizottság a parlamentek tanácsnak be kell nyújtson egy jelentést, melynek tárgya az irányelv végrehajtásának hatékonysága. Volt két még lényegi pont, melyet a jelentéstevők megvitattak. Rozát úr a 750 milliós küszöb témájában alakult ki ilyen vita. A jelentéstevő szerint ennek változtatása kettős mércét vezetne be, mert a legtöbb más ország a BEPS projektjeiben gyakorlatát nem követnénk ezzel, és az európai vállalatokat hátrányos helyzetbe hozná. Az OECD számítások szerint 90%-át érinteni a társadalmi bevételeknek ez a küszöb, amelyek tehát a CBCR hatály alá kerülnének. A második téma a hatály kérdése volt, a tájékoztatás és a közáltal való hozzáférés az információhoz. Itt a jelentéstevő az eredeti bizottsági javaslathoz ragaszkodna, a, mert a bizottság néhány héttel ezelőtt beterjesztette a, a köz, a, a public CBCR témára vonatkozó javaslatát. Tovább kell folytatni ezt az eszmecserét. És az új CD munkájának eredményeit beépítve tudunk egyenlő játékszabályokat teremteni. Összefoglalásként a jelentéstevő azt szeretné hangsúlyozni, hogy a tanács, a bizottság és a parlament találja az egyensúlyt az adórendszer átláthatósága és a méltánytalan gyakorlatok elleni harc között, miközben nem sértjük az európai vállalatok versenyképességét, és olyan környezetet teremtünk, amely a beruházások és üzleti működés számára biztonságos. Köszönöm. Thank you very much, uh, Ludek. Köszönjük, Lude. Most pedig az árnyék előadóknak adjuk meg Emmanuel Morel Ügbaé. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, először is elnézést kell kérnem Morel kollégám nevében, aki nem tudja most itt személyesen bemutatni a pozíciót, én fogom felolvasni a Panama papers egyik pozitív következménye, hogy a média fókuszába került ez az országonkénti bejelentési kötelezettség. Egy fiskális dömping veszélye merül fel, és ez az adóbevételeket károsíthatja. Nagyon jó tehát, hogy megállapítjuk az intézmények azon szendékát, illetve a civil társadalom azon szendékát, hogy az átláthatóságot akarják erősíteni. Ez tehát egy elkerülhetetlen szakasz a fiskális jogalkotás erősítése irányában. A az igazságosság feltétele az egyenlő verseny feltételek kialakítása a vállalatok között. A bizottság jogalkotási javaslata a szerződés egyik cikkén alapul, mely szerint az, a belső piac jó működését kell biztosítani. A holnapi szavazáson azt kérem, kérjem Morel úr, hogy ezt a szellemiséget őrizzük meg. A célunk tehát nem, a célunk az, hogy a lehető legtöbb múltit lefedjük, és olyan feltételeket alakítsunk ki, amelyek hasonlóak a multik és az egyéb vállalatok között az egységes belső piacon. Morel úr sajnálja, hogy Rozati jelentéstevővel nem sikerült kompromisszumot kialakítani, feszorítja a frakciókat arra, hogy a mi álláspontunkat mérlegeljék. Négy prioritásunk van, mely szerint fontos a parlament véleményét kikérni, és ez a négy prioritás a következő. Az első a részvényesek jogai irányelv felülvizsgálata során azt mondtuk ki, hogy valamennyi multira alkalmazni kell ezen normákat, amelyeket nagyvállalatnak minősítünk a számvitel irányelv értelmében, tehát 40 millió és 250 alkalmazott a kritériumok. A második prioritás az SND számára a fiskás dömpinget tehát meg kell előznünk, és a közigazgatási együttműködésre van szükség. A tagállamok esetében nagyon fontos a CBCR valamennyi normáját átültetni valamennyi multira, akik Európában működnek. Tehát automatikus és kötelező adatcserére van szükség valamennyi tagállam között, és nem csupán azok között, amelyek esetében egy stabil multi működik, hiszen nincsen stabil telephely európai szinten a multik vonatkozásában tehát a részvesek jogairól szóló irányelvvel összhangban a szükséges információkat biztosítani kell, plusz információkat is hozzátettünk, mint a kapott állami támogatás minden egyes nemzeti jogrendszerben. És az utolsó prioritás, ezen információ cseredi nem valósult meg, hiszen a DAK irányelv paradoxona, hogy ugyan előirányoz ezt az információ cserét, de kivételeket irányoz elő, amely lehetővé teszi, hogy kölcsönösen lemondjanak a tagállamok az információkról, az Európai Parlament két éve a, bizottság, a Panama papers kapcsolatos vizsgáló bizottság munkányomán nagyobb átláthatóságot szorgalmaz, hiszen a fiskalitás ugyan a szuverenitás részét képezi, ide egy demokratikus téma is. Tehát az, hogy hitelesek legyünk Európai Parlamentként a tanácssal szemben ezen témakörben, vállaljuk a felelősségünket. Itt mindenféleképpen foglalkoznunk kell a polgárok elvárásaival. Ha nem itt teszünk, sok polgár fog csalódni. Már a legutóbbi is szavazás eredménye is ez volt. Egy világos jelzésre van szükség a multiknak, valamennyi nagy multinak, és nem csupán 10%-uknak kötelezően országonkénti bejelentési kötelezettség hatája alá kell, hogy tartozzanak. Köszönöm. Uh, Köszönjük, Ük. Az RCR e nevében Pirka Ruan kap szót. bocsánat. Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää raport... Köszönöm. Először is eh, szeretném megköszönni a raportőrnek a jó munkáját, és azt, hogy mindig kompromisszumra törekedett. Köszönöm a kollégáknak a konstruktív együttműködést, úgy vélem, hogy a raportőr egyfajta arany középutat jár, nagyon is megfelelve a parlamenti frakciók közös vágyának, hogy fellépjenek eh, az adóelkerülés és az agresszív adótervezés ellen. Ez teszi lehetővé az országonkénti jelentéstételt, illetve ehhez kell egy jelentéstételi keret. A nemzeti hatóságok az országonkénti jelentés révén jobb eszközökkel fognak rendelkezni arra, ahhoz, hogy a multik meg tudjanak felelni, illetve teljesíteni tudják kötelezettségeiket. Ez a javaslat kapcsolódik az OECD munkához is. Az agresszív adótervezés és az adótervezés és az adóelkerülés, ezek nemzetközi jelenségek, amelyekre nemzetközi választ kell adni. Én úgy vélem, hogy ez a javaslat fél megoldás a, már ami az átláthatóságot, illetve a küszöbértékeket illeti az információcsere hatája, illetve a menetrend vonatkozásában az Európai Unió ambiciózusabb kellett volna, hogy legyen, mint az OECD, ahogy önök is tudják. A legtöbb OECD ország átvállalja, vagy felvállalja az országonkénti jelentéstétel elvét. Ugyanakkor azt sajnálhatjuk, hogy a közelmúltban a hírekben sokat szereplő egyik ország ezt nem vállalja. Összességében Rozáti úr munkájával elégedett vagyok, és remélem, hogy a konstruktív együttműködés mindannyiunk érdekében folytatódik. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now I give the floor for... Köszönöm. A liberálisok nevében Cora von Neuvenhusen. Thank you very much, uh, Chair. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a Rotterdamiaknak szóló gratulációt is. Ugyanakkor az EB-re nem sikerült bekerülni, ezen még dolgozni kell, mondta az elnök. Először is köszönöm az Rosati úrnak a munkáját, és ő is, valamint az árnyék előadók is nagyon jó kompromisszumos javaslatokat készítettek, ezeket örömmel támogatjuk, és annak is örülünk, hogy mindannyian úgy tűnik, hogy az információcserét kötelezővé akarjuk tenni, automatikussá akarjuk tenni, és mindez egységes definíciókon kell, hogy alapuljon, valamint reciprocitáson. Rosati úr a jelentésében azt kéri, hogy az automatikus információcsere eredményéről a parlamentet is tájékoztassák, ezt egy kicsit meg is kívánjuk erősíteni ezt a javaslatot egy módosító formájában, amely arról szólna, hogy nem csak arról kapunk értesítést, hogy hány ilyen információcsere történt, hanem arról is, hogy mit takarnak ezek az információcserék, illetve milyen eredménnyel jártak. Örülök annak, hogy az egyik kompromisszumban az szerepel, hogy a bizottságnak mennyiségi és minőségi jelentést is kell tennie a rendelet működéséről. Nem akarunk papírtigreseket kreálni, nem akarunk olyan jogszabályt, amely aztán később nem jut érvényre, vagy nem lesz végrehajtva. Egy másik módosítót, amit mi írtunk, még nem fogadtak el. Ez a felülvizsgálatról szól. Egyelőre nincs felülvizsgálat a jelentés a, a rendelet szövegében. Az én módosítom szerint három év múlva meg kell vizsgálni, hogy megfelelően működik-e a jogszabály, hozzá azokat az eredményeket, amiket remélünk, és ezért egy tényleges felülvizsgálatot tartunk szükségesnek három év múlva. Köszönjük, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Kora. A GUE továbbra sincs képviseltetve. Miguel helyett van itt? Az árnyék előadó nevében szeretnék elnézést kérni, köszöni a reportőrnek a munkáját. Maga is benyújtott egy sor módosítót, abszolút támogatja az átláthatóságot, mégpedig annak maximális formájában minden kiskapu bezárását támogatni fogja, illetve e, minden olyasmit, ami a e, piaci torzítás ellen hat, tehát támogatjuk az országonkénti jelentéstételt a legnagyobb átláthatósággal. E, az árnyék előadónak olyan aggályai vannak, hogy ne a bizottság legyen felelős hanem a tagállamok, eh, tehát ne a, tag, a bizottság legyen a végső felelősség ebben a témakörben. Köszönöm. Akkor most a zöldek nevében Molly Scott Kato kap szót. Köszönöm, elnök úr. A zöldek ezzel az automatikus eh, információ cserével, úgy tekintik, hogy egy lépés történik előre. Ez nem a teljes országonkénti jelentéstétel, amit mi szeretnénk látni. A kompromisszumoknak örülünk, egyes témákban azonban eh, szerintünk a parlament nem sikerült, a parlamentnek nem sikerült eredményeket elérnie. Eh, itt leginkább a küszöbértékekről van szó, Ebben a dossziéban is, illetve a bizottsági javaslatban is, amely néhány hete jelent meg, igen magas küszöb van, 750 millió eurós forgalomnál húzták meg a határt. Mi szeretnénk az automatikus, a, mi azt szeretnénk, hogyha 40 milliós határ lenne, illetve 250 munkáltató, ez megfelelne a számvitelről szóló irányelvben meghatározott értékeknek. Az ALDE, a GUE és az FDD is támogatták ezeket a javaslatokat, ugyanakkor a raportőr egyelőre nem támogatja ezt. E, ez számomra csalódást okoz, és ezért azt szeretném, hogyha a frakciók összeállnának, és a 133-as tól a 136-osig terjedő módosítókat megszavaznák. A tanács egy informális megállapodásra jutott, ugyanakkor egy erős üzenet még nem elkésett. Mi az európai lakosság képviselőiként szeretnénk ambíciózusabb határokat meghúzni, mint az OECD. Ez azért is fontos, mert bizonyítanunk kell, hogy komolyan vesszük az átláthatóságot. Határozottabban kell tehát eljárnunk sajnálatos módon a bizottság és a tanács megállapodása a partvonalra szorítják az Európai Unió képviseleti szervét egy withholding tax, tax módosítóval kapcsolatban is kifejezni, hogy ez az országokat sújtaná, amelyek nem működnek együtt az Európai Unióval. Mi azt szeretnénk, hogyha ilyen adó akkor sújtaná, ez a kiviteli, kimeneteli adó akkor sújtaná az átutalásokat, hogyha nincsen bizonyíték arra, hogy az érkezési helyen megadóztatják azt a jövedelmet. Ez a reakció a Panama dossziékra is, illetve terve azt is tükrözi, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk, mint a világ többi része. Az árnyék előadók része ebben szintén egyetért. Csalódást okozott a kereskedelmi eh, titoktartásra való utalás, mert azt eh, a haladás blokkolására használják eh, ürügyként. Ezek az információk semmilyen kereskedelmi titkot nem tartalmaznak, tehát nem szabad ezt ürügyként felhasználni arra, hogy eltitkoljanak információt a az adóhivataloktól. A mi 75-ös módosítónk erről szól. A másodlagos jelentéstétel, illetve a surrogate subsidiarity, valamint kísérleti projektek fejlődő országokkal, valamint a szankciók vonatkozásában szintén vannak ötleteink. Ezek szintén szükségesek ahhoz, hogy ténylegesen erős legyen ez a jogszabály szöveg. Én azt szeretném, hogyha a többi frakció támogatna bennünket ezekben a törekvéseinkben. Köszönöm. Köszönöm. Nem láttam mást szót kérni, így aztán a bizottságot illeti az. Kívül úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos szakdosszié ez a bizottság számára, hiszen olyan adórendszert szeretnék létrehozni, amelyben a tisztességgel adózó vállalatok működnek. Ez a bizottság számára létfontosságú, mióta, mióta hivatalba lépett az a bizottság. Egyrészt átláthatóságot kell teremteni az adóigazgatás működésében, és ez a szélesebb körű közvélemény számára is létfontosságú cél, méltányosabb rendszerek felé haladva. A tavalyi év végén megállapodás született az információcsere automatikus rendszeréről az adóügyekben született ítéletekben. Hála a bizony, az önök szabbizottságának és a parlament egészének jó együttműködés alakult ki, még ebben nagyon szoros menetrendben is. Amely azért volt ilyen szoros, mert mindenki úgy gondolja, gyorsan kell haladni, nem szabad időt vesztegetni. A DAC 4-es javaslat létfontosságú, mert az adóigazgatásokat polgároknak meg, eljutatja a megfelelő tájékoztatást ahhoz, hogy megfelelően elemezni tudjanak, a elemzést tudjanak végezni. Jelenleg ez az információ nem áll rendelkezésére az adóhivataloknak. Ilyen értelme, tehát létfontosságú ez a változás. Segíti az adóhivatalokat abban, hogy az adófizető kockázati profilját értékelni tudja, és az adóvizsgálatokat ehhez igazítsa. Ez nagyon fontos az agresszív adó tervezési rendszerek elleni fellépésben. Nem az a célja ennek a javaslatnak, hogy a szélesebb körű közvélemény tájékoztassa, hogy azok figyelem, a közvélemény figyel kísérni az adófizetés gyakorlatát, arra van egy másik kezdeményezés. A bizottság célja mindebben az volt, hogy azt a cselekvést, ami OECD szinten jóvágyást kapott, egy az egyben végrehajtsa. Fontos ez, hiszen körültekintőek kell legyünk, a különféle jelentési rendszerek különféle rétegeit létrehozva, amelyeket a vállalatoknak tartania kell. Fontos, hogy koherens legyen a rendszer, az információ, hogyha összevethető adatokat tartalmazzon. Fő célunk tehát itt az volt, hogy egyenlő játékszabályokat teremtsünk az EU multinacionalis cégei és a nem EU-ban bejegyzett multicégek között. Ezért e, ennek érdekében keményen harcolt a bizottság, hiszen annyit elértünk, hogy a másodlagos mechanizmus révén minden nem EU multi, amely a belső piacon működik, alanya lesz a CBCR követelményeknek, és ugyanúgy információt kell adjon az európai adóhatóaknak, mint az európai cégek. Ebben az értelemben nagyon kiegyensúlyozott és arányos téma, megoldás. A javasolt küszöbértékek ragaszkodnak ahhoz, amit az UCD javasolt a BEPS 13 alapján. Elég magas küszöbnek tűnik ez, de szeretném hangsúlyozni, a 750 milliós számadat vállalatcsoportokra vonatkozik. Ezeken belül lehetnek olyan leány- és anyavállalatok, amelyekre vonatkozóan alacsonyabb küszöbérték érvényesül. Tehát egy agregált számról van itt szó. Az volt a cél, hogy ne a globális forgalom legyünk figyelme, csak azt akartuk bemutatni, hogy a globális bevétel 90%-át le kell fedje. Ha csökkentettük volna a küszöbértéket, akkor az adminisztrációs terheket eh, ráterheltük volna egy sor vállalatra, anélkül, hogy nagyobb a globális eh, árbevétel tömeg nagyobb részét levettük volna. Tehát itt arányosságot kellett megcéloznunk. A bizalmas kezelést illetően a 74-es szikre való utalást ugyan törölték, ám a preambulum világosan leszögezi, hogy feltételezzük azt, hogy az, az információ cseréjében szereplő tájékoztatás nem bizalmas információkat érint. Beszéltem a közvéleményről, illetve arról, hogy ez egy külön javaslat tárgya, ugye célja az, hogy a közvélemény tájékoztatását rendezze. Ezt a közévben be is terjesztjük majd. Úgy gondoljuk tehát, hogy az Európai Parlament véleménye segíti az európai divatalokat abban, hogy megkapják azt az információt, amire szükségük van a munkájukhoz, és egy kiegyensúlyozott módon terheljük le az európai multikat, tudván az, hogy versenytársaik, akik velük az EU-ban versenyeznek, de nem az EU-ban fizetnek adót, nos, velük szemben ne kerüljenek versenyhátrányba. Nem az utolsó lépés ez az átláthatóság javításában. Jól tudjuk, hogy van még teendő, ez csak egy eleme egy nagyobb képnek. Mint mondottam, további lépésekre van szükség, és várjuk is a konstruktív együttműködést és köszönjük az önök munkáját ebben. Köszönöm szépen, Ludek, aki beugrott a jelentéstevő helyet, kapja meg a szót. Oh, nem, csak szeretném megköszönni még egyszer az árnyékaldóknak. Remélem, hogy az együttműködés, amit az Európai Bizottság képviselője mondott, megvalósul majd, mert eddig nem teljesen így festett a helyzet. Köszönöm mindenkinek! Sajnos itt is ugyanaz a keret érvényesül, mint más adókérdésekben. A tanács már politikai alkut kötött, és igazából nem nagyon várja meg a mi véleményünket. Ám ezzel nincs vége a dolognak. Folyamatban vannak az ügyek, reméljük a folyamat menetében erősen tudjuk a befolyásunkat. Holnap lesz a szavazás, remélem mindenki lejegyezte, 11.45-től fél egyik szavazunk holnap, semmire mindenki hozza a szavazókártyáját. mi magam is, ugye? Május 1-én lesz a plenárison a tervek szerint a szavazás. Hetes pont. Péter Simonnak adom meg a szót alelnökünknek. Okay, dear colleagues, um, before we start right now, I have to inform you that probably we'll have to um, interrupt. Köszönöm. Uh, egy körülbelül 30 perc szünetet kell majd tartanunk később az ülés során, mert ezután jó, tehát hatkor tudjuk csak elkezdeni a költségvetési témát. Tehát ezt most meg fogjuk tudni beszélni. A KKV-s téma is lesz, bele fog férni még majd. Aztán a kettő napirendi pont között pedig fel fogjuk függeszteni az ülést egy 20 percre, fél órára. Jön a hatos napi rendi pont, a KKV-k finanszírozásához jutása és a tőkepiaci unióban a KKV finanszírozás sokféleségének növelése. Most a módosítókat fogjuk megvizsgálni, 249 módosító érkezett. Először ott már Karasznak, a raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm ezeket a módosító indítványokat. Még egyszer szeretném hangsúlyozni hogy széles körű támogatást szeretnék elérni valamennyi képviselő körében ezen jelentés vonatkozásában, mert úgy vélem, hogy egy világos és közös álláspontot kell kialakítanunk a KKV finanszírozás tárgykörében, annak érdekében, hogy a KKV-k érdekeit, a reálgazdaság finanszírozását illetően erősítsük, aztán itt a kompromisszós tárgyalások során a módosítókat nem pártpolitikai szempontok szerint fogom felosztani, hanem tematikus szempontból. Tehát nem azt nézem, hogy milyen frakció nyújtotta be, melyik frakció nyújtotta be az adott módosítót, hanem tematikus szempontból vizsgálom őket. A legjobb elképzelések megérdemlik, hogy belefoglaljam őket a jelentésbe, és az elnyék jelentéstevők kell, az a tervem, hogy a módosítók benyújtásának határideje lejárta után megnézzük a súlyponti témákat, és megnézzük, milyen módosítókat nyújtottak be kiegészítésként, és nem akarjuk a jelentést valamiféle végtelen szövegé nyújtani, amiben minden bele kerül, amely témákat esetleg más jelentések keretei között jobban lehetnek kezelni. Ez a jelentéstervezet tehát egyfajta alapja az eszmecserének. A módosító indítványok száma okán lehet látni, hogy különösen a KKV-k differenciálásánál, ami a méretüket illeti, regionális adottságok vonatkozásában igencsak nagy vitát igényel a méret meghatározása. Kompromisszumos módosítók keretében fogom majd ezeket ö, tematizálni, hogy jobban lehessen a KKV-kat differenciálni, hiszen különbözőek az ezzel kapcsolatos vélemények. Ami a kkv finanszírozását illeti, a módosítókat fogom használni, hogy még jobban kiemeljem, hogy a finanszírozásra a vállalat teljes életciklusa során szükség van. A klasszikus uh, KKV-k esetében, a startupek esetében sem lehet arról megfeledkezni, a regionális és uh, támogató bankok e tekintetben fontos szerepet játszanak. Hogy e szerepüknek megfeleljenek, még több hitelt kell nyújtaniuk a KKV-knak, más tagállamok belieknek is, mint ez ideig tették. Az is világos, hogy uh, a hitelforrások diverzifikálására is szükség van. Ugye a hitelszövetkezetek vagy a nagyobb kockázati tőke bevonása is fontos, ezeket sem szabad kizárni, ugyanakkor a befektetők szemére biztosítani kell a biztonságot. A, KEM, a KKV supporting factor egyfajta kulcsa a hitelnyújtásnak a KKV-k számára. Nagy az igény, erre. Nemrégiben egy plenáris vitas megmutatta ezt. Nagy egyetértés uta, uralkodik azt illetően, hogy a startupokat jobban kell támogatni, anélkül, hogy egyfajta mozaikja jönne létre a nemzeti jogszabályoknak, és az gátolná a növekedést. Örülök annak, hogy sok módosító az adózás területen a bürokrácia leépítésére szó, ö, irányult, és az arányosság jobb beépítésre a szövegbe, ezen javaslatokat beépítem a szövegbe. Fontos, hogy az eszmecserét ideológiai ö, elvektől függetlenül folytassuk le. A bankunió harmadik pillérét illetően, vagy az SZDSZ értékpapírosítás kialakítását illetően az erre irányuló javaslatokat inkább elutasítom, mégpedig azért, mert ezek önálló jogalkotási aktusok, ez pedig egy saját kezdeményezésű jelentés, ezért nincs szükség mellékes vitákra, amikor az európai kkv a témakör. Ezen kérdések a másik két jogalkotási aktushoz tartoznak, amelyek egyébként itt napirenden vannak előttünk, és nem pedig ehhez a jelentéshez. Természetesen vannak még olyan hozzárulások, amikről vitáznunk kell, például az egységes KKV azonosítószám és egy nyilvános adatbank a KKV-k finanszírozását illetően, vagy azt illetően, hogy az európai KKV-k hogyan tudnak más kontinenseken működni, hogyan lehet ezt programokkal támogatni. Azt reméljük, hogy kiegyensúlyozott jelentést sikerül kialakítani, amit sokan tudnak támogatni. A módosító indítványok száma nagy, tematikusan kevés témaköré csoportosíthatóak, kevés jelentmondóak, inkább kiegészítik és elmétik az anyagot, és kompromisszós módosítókat fogok ezek alapján kidolgozni az árnyék jelentéstevőkkel, meg fogom ezeket vitatni, és egy nagyon nyitott együttműködésre számítok velük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Az ALDE kérte azt, hogy Toyrer úrat, aki Bakke úr helyettesít, vegyük előre, mert el kell majd menjen. Most hát Toyrer úr kap szót, hogy mi aztán el tudja menni. Köszönöm szépen. Elnök úr, kollégák, köszönöm a készségüket, hogy megkaptam először a szót. Szeretném ott már Kárasznak, a jelentőstevőnek megköszönni a jelentést. Az eddigi munka szellemében és a plenáris vita hátterében, amelyben hat, frakció határon átnyúló módon a karasz tényezők, azaz a KKV-k hitelhozzáférési tényezői kapták meg a hangsúlyt, az, hogy a bankok hitelkihelyezése a KKV-k felé feltétlenül javítandó, ez tehát az irányadó törekvés, minden frakció, az árnyék előadók támogatták, és Philip de Bakker nevében is mondhatom, hogy a a finanszírozások felesége a kkv szempontjából nagyon fontos, és itt viszont nem érvényesül az egy méret mindenkire jó elv, itt testre szabott megoldásokra van szükség a KKV-k érdekeit szem előtt tartva, és a bankhitelt nem lehet kiváltani. 90%-a a vállalatoknak KKV Európában, amelyek 50 munkavállalnál kevesebbet alkalmazó cég, a, ha az amerikai tőkepiaci finanszírozást próbálnánk megcélozni, az nem működne nálunk, az amerikai modell, nem tudnánk kihelyezni hiteleket ebben a rendszerben a legkisebb váltoknak. Ugyanakkor a másik hangsúlya a, a munkáknak az, hogy a tőkepiaci finanszírozás lehetőségét is javítsuk azért a KKV-k felé. A crowdfunding és más innovatív finanszírozási eszközök lehetnek itt nagyon fontosok tehát ez a három terület, amelyben az ALDE módosítókat nyújtott be, ez a három téma, amit említettem, a tőkepiaci unió eleve egy terem szükségét látja egy közös jogszabályi keretnek, amely konvergáló hatással van, másodszorban a tőkepiac kérdései a KKV szempontjából a KKV hitel felvétel lehetőségét javítandó kell legyen hangsúlyos téma, és harmadsorban azt szeretnénk, az Európai Bizottság egy éves jelentését indít, készítene, amely a KKV kezdeményezések végrehajtását mutatná be, és így a parlament értékelése lehetőséget kapna. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Teuer kollega. Most pedig visszatérünk a rendes menetrendhez. A szocialisták jönnek. Ükbájé. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kell kérnem kollégám nevében, aki nem tud ma jelen lenni, és én fogom helyettesíteni. Köszönetet szeretnék mondani ott már Karasznak a remek munkáért ezen jelentéssel kapcsolatosan. És a hozzájárulásokért, ahogyan elmondotta, nincs semmiféle olyan pont, amivel teljes mértékben nem tudnánk egyet érteni. A KKV-kat illetve a bank hatóság kapcsán meg kell nézni, hogy a supporting faktor ö, stimulálja a KKV-kat a nagyvállalatokhoz képest, és a bizottságnak hat, értékelnie kellene ezen eszköz hatását, és átláthatóvá kellene tenni, illetve erről kellene dönteni. Fontos tehát a bankok fontossága a KKV-k esetében, főleg a szigetek vagy vidéki területek esetében. A helyi bankok szerepét kell erősíteni, diversifikálni kell a stabil hitelforrásokat, és az is tény, hogy a kkv nagyon eltérő sajátosságokat mutatnak, gazdasági, szociális környezet okán különböző finanszírozást igényelnek, új finanszírozási opciókra van szükség, például a magánszemélyek által finanszírozás, vagy a beruházási ö, tőke platformok, vagy a crowdfunding felszólítjuk a bizottságot arra, hogy szabályozási jogszabályokat alakítson ki ezen a területen, illetve biztosítsa az átláthatóságot és a stabilitást az értékpapírosítási műveletek esetében és a kisbankok esetében hozzáférhetőséget. Ami az elmi beruházásokat illeti, az az Európai Bizottságnak figyelembe kell menni az olyan projekteket, mint a Funding for Lending Nagy-Britanniában, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy a bankoknak hitelt helyezzenek ki, csak azért, hogy a KKV-kat támogassák. A tájékoztatás is nagyon fontos a különböző KKV-knak nyújtott finanszírozási formák esetében. Fontos a diszkrimináció elleni küzdelem értékelése a finanszírozáshoz való hozzáférésben, különösen nemek vonatkozásában, ez egy különleges jelentőségű. Más frakcióbeli kollégáink számára is ezt örömmel állapítjuk meg. Fontos, hogy ezen formákat is figyelembe vegyük, és dolgozni kell azon, hogy javítsuk a KKV hitelhez jutását, egy bankra felesém révén, és az egységes tájékoztatási helyet amely a külső szolvabilitást is javíthatja a kkv esetében. Remélhetőleg stabil közös munkalap alakul ki, és örülünk az együttműködésnek a jelentés kialakításának következő szakaszaiban. Köszönöm mindenkinek. Vielen Dank, Üg. Köszönöm, Üg. U Ugo. Für die ISIA. Man glaubt es kaum. Az ECR részéről azt hiszem, hogy nincs senki képviselő képviseletében. Thank you, Mr. Simon. Uh, Mr. Ozok sends his apology. Köszönöm, Ozok úr elnézést kér, és küldi a mondani valóját általam. Először is megköszöni a raportőrnek a munkáját, és nagyon jónak tartja a jelentés tervezetet, amit az árnyék előadók nagy része támogatott is. Ozak úr nem emlékszik semmilyen jelentős vitára ezen az ülésen, és ezért is lette meg, hogy ilyen sok módosítót nyújtottak be a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, egy közös ekon álláspontot akart a raportőr a KKV-kkal kapcsolatban e, elérni, ugyanakkor Ozak úr úgy látja, hogy egy tágabb makrogazdasági vitát próbálnak felnyitni e, más árnyék előadók, illetve más jelentések e, régi csatáit akarják itt újra játszani. A túlzott szabályozás és az egyszerű szabályok hiánya a KKV-k számára rossz, és ezért azokat a módosítókat fogja támogatni, amelyek ez ellen fognak fellépni. Itt a 67-es és 87-es módosítóról van szó. Ugyanakkor az olyan módosítók nem nagyon nyerték el a tetszését, amelyek szabályharmonizációkról szólnak, például a 35-ös módosító. Emellett szeretnék, hogyha nemileg semleges maradna ez a e, jogalkotás ez a, bocsánat, saját kezdeményezésű jelentés a, a több ettől eltérő témára való utalásnál azt szeretnénk, hogyha ez a jelentés maradna precíz és fókusz ezért azokat a módosítókat, amelyek esnek ennek a jelentésnek a hatókörén, ellenezni fogja. Azt gondoljuk, hogy a KKV-kre kell koncentrálni, illetve arra, hogy hogyan lehet ezeknek a finanszírozási igényeit kielégíteni. Nem szabad olyan bankunióval kapcsolatos vitákat, vagy az edis kapcsolatos vitákat lefolytatni, amelyek egy más jelentésbe valók, és készülnek is ilyen jelentések. Ozek úr ezt a jelentést nagyon konkrétnak szeretné megtartani, és a fókuszát a KKV-k finanszírozására korlátozni. Köszönöm szépen, Svenbön kollega. Most López Bernéva Gúl nevében kapja meg a szót. Nincs itt. Valaki helyettesíti? Úgy látom nem. Akkor most közvetlenül a zöldeket illeti a szó. Kato képviselő Lambert helyett. Köszönöm szépen. Még németül is felismertem a nevemet. Filip nevében szeretnék felszólalni, nem tud ma eljönni. Az MD4-esben a végrehajtást, a Bázen 4-es végrehajtását illetően a zöldek egyetértenek Árászúrral. Nem ellenőrzzük a KKV-k támogatását, bár Philip Lambert, az árnyék előadónk, a CRD 4-es tekintetében is kifejezte agájait, kétégeit azzal kapcsolatban, hogy vajon a banki tők emelése vajon a legjobb módja annak, hogy a KKV számára új lehetőséget teremtenek. A KKV támogatási tényezőt azért fejezték, hogy a kis KKV hitelében a három, három Bázel 3 alatti szinten tartsák a tőkekövetelmény, de ez nem sokat változtat. Az IB jelentés meghatározza, hogy a KKV támogatási tényező nem sok hatása van a hitelkihelyezésekre, sőt a bankok amelyek kihelyeznek belső modellek révén mérhetik fel a tőkeigényeket. Az IBA szerint ott, ahol így lépnek a bankok, sok kevés, túl kevés tőkét találnak ennek eredményeként. A jelentéstevő vasatnak megfelelően a bankok úgy tudják a legjobban szolgálni a KKV-kat, ha fel vannak tőkésítve, és nem terelik el a figyelmüket a kockázatosabb tevékenységek, a makállások az értéket. A bankok egyre inkább visszavonulnak a kkv finanszírozását, és a pénzügyi szabályozás erősítése révén az a segítenünk kell a reálgazdaságot, és nem akadályokat görtenni. A magas tökek, magasabb követelmények szerintünk ellenállóbbá teszik a bankrendszert, a nehéz időkben is, és a KKV-kat jobban tudják tekinteni, segíteni a bankok ennek révén a nehéz időkben is. Bár nem sürgető probléma, azért meg kell vizsgálni a, nem a szükséges akadályokat a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáféréséhez, és olyan pénzügyi modelleket kell felállítani, amelyek KKV barátok. Érdemes megönteni azt is, hogy nem csak a nagy finanszírozási ágazatok, hanem a nagyvállalatok is nehézítezik a KKV kérdését, különösen amikor nehéz idők jönnek. A hatalmas díjak, a, a késői fizetések büntetései mindenképpen figyelmet érdemelnek. És nem szabad felhigítanunk a, a, előtte, a, a prudenciát megcélző pénzügyi szabályokat. A Svájc Virbank lehet egy modell a KKV finanszírozásában, mert innovatív és robosztus modellt kínál. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a leasing tevékenység ö, vi, kettős nyerőhelyzet teremthet mind a két fél számára ugyanakkor. Nem szabad a kockázatot manipulálni, nem az akadályokat meg kell szüntetni mindeközben. A kettekpapírosítás nem fog varázsütésre megoldani a KKV-k finanszírozásában mindent, és nem tünteti el a kockázatokat. Szerintek a KKV-k nem látják ennek majd jelentős hasznát, ám bizonyos bankok és közvetítők igen, és ez az EU állampolgár számára nem hoz előnyt. Túl sok figyelmet szenteltünk a pénzügyi rendszer terhének könnyítésében, holott mindig túl nagy a reálgazdaság igényeihez szabva. Több figyelmet kell szentelni az specifikus ajánlásokhoz az eurózónak irányítási rendszerben és más gazdasági ösztönzőkben, hogy a kkv segíteni tudjunk, és ne a közvetítők érdekeit, meg a befektetők érdekeit csak elsősorban szem mellett. Felhívjuk a bizottságot, hogy a mostani struktúrális alapok a COSME és Rezen 2020-as programjait auditálják, hogy a pénzügyi támogatások kileszkednek -e a KKV kényeihez, és vajon hatékonyak a pénzügyi válság hatásait enyhítendő. Szeretném végén meg azt is elmondani, hogy mi zöldek úgy gondoljuk, fontos az is, hogy hangsúlyozzuk azt a tény, hogy a bank finanszírozás, a tőkepiaci finanszírozás nem lehet az egyetlen forrása a kkv támogatásának. Alternatív finanszírozási csatornákat is ki kell alakítani és ösztönözni kell, különösen javasolt módosítóban arra hívjuk fel a tagállamokat, hogy építsenek az alternatív eh, rendszerek tapasztalatra, 1934-ben alkotott Svic vírrendszer tapasztalatra ma is, még ma is jól működik. Svájcban a Vírbank kiegészítő ö, rendszert kínál, amelyek különösen az építőipar, gyártóipar, retail és a ö, idegenforgalom tekintetében nyújt finanszírozást. Egymástól tudnak a vállalatok így a svájci frank bekapcsolása nélkül virtuális hiteleket felvenni és finanszírozást kapni. Most pedig az EFDD nevében Márko Czanni kap szót, ha itt van, de nem látom. Az EFDD képviseletében nincs senki jelen, az INF e nevében senki, akkor kezdődjék a Catch the Eye a néppárt részéről. Eszter de Lange jelentkezett elsőként. Okay, I can be uh, quite brief. Uh... Köszönöm, röviden fogok beszélni. Először is támogatom a az előadónak a megközelítését. Egy kérdés különösen felkeltette a figyelmet. Az állandóan beszélünk arról, hogy visszautasítják a hitelkérelmeket egy sorországban, és eh, igazándiból eh, általában összevetjük a központi országokat a perifériális országokkal, és azt eh, mondjuk, hogy a hitelezés az a periférián jelentősen csökkent. Ez azonban nem olyan fekete és fehér, ahogy egyesek gondolhatnák, ugyanis hogyha megnézzük az európai központi bank adatait, akkor azt látjuk, hogy 40%-át eh, utasítják el a hitelkérelmeknek a periférián, eh, még a központi országokban 15%-ot. De ha a számok mögé nézünk, akkor Hollandiában 45%-os a hitelezés elutasítási arány, ami magasabb, mint a spanyol, az ír, eh, és csak a görögnél alacsonyabb. Tehát a kérdésem az, hogy ennek vajon mi lehet az oka, az Európai Központi Bank szörvéjében ugyanis válasz erre nem szerepel, hogyha a Holland Nemzeti Bank iratait vizsgálom, ott sincs válasz erre a kérdésre. Ez a jelentés megfelelő alkalom lehet arra, hogy feltárjuk azt a sok okot, mert bizonyára nem egy ok van, ami miatt az hitelezést visszautasítják, illetve E, ami miatt a befektetőknek nincsen bizalma az EU e, jövőbeni fejlődésével szemben. Tehát ez, ez egy olyan megjegyzés, amit a raportőrnek a figyelmébe ajánlok, de összességében tetszik a e, tervezet. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hogy vannak-e mások, akik még hozzá kívánnak szólni a témához a KCDI eljárás keretében? Nincs ilyen ez esetben most azonnal visszaadom a szót a jelentéstevőnek, miután a bizottság képviselőjét sem látom már itt a teremben, ott már keresz. Köszönöm. Köszönöm ezt az irányvalat, ami a hozzászólásokban kiviráglott. Most tehát azt láthattuk, hogy nem a jelentésről vitázunk, hanem arról inkább, hogy hogyan kezeljük a módosító indítványokat egyetértek azokkal, akik azt mondották, hogy a saját kezdeményezési jelentés esetében azon kérdésekre kell szorítkoznunk, ahol a KKV finanszírozás a téma, és nem pedig jogalkotási javaslatokat kell az asztalra helyeznünk, amelyek más területeket érintenek. Tehát ne nyújtsunk be olyan módosító indítványokat, amelyek jogalkotási javaslatokra vonatkoznak, hanem a lényegre összpontosítsunk. Másodszorban sok dologról beszéltünk mert differenciáltabb meghatározásra van szükség a kkv esetében, mert a def differenciáltabb meghatározás a kkv esetében egy differenciáltabb finanszírozási lehetőséghez is vezet. És az a kérdés, hogy új finanszírozási opciók versus régiek. Nos, itt számomra nem az volt a lényeg, hogy kiöntsük a fürdővízzel a gyermeket, Különösen a nagy hitelarányok esetében nem arról van szó, hogy máról holnapra erőteljesen csökkentsük ezt az arányt, ez nem is lenne lehetséges, hanem újakat kell bevezetni, és ezeket erősíteni kell. Mindkettőre szükség van az új és a régi finanszírozási lehetőségekre, ezen utóbbiakat is meg kell őrizni, hiszen ha nem így tennénk, finanszírozási hézagok alakulnának ki. És azok a javaslatok, hogy egy ilyenfajta differenciált elemzést hajtsunk végre az elemzés a kihatásokról. Nos, én azt javasolnám, hogy azon módosítok, amelyeket nem veszek át, mert vagy jogalkotási javaslatra vonatkoznak. Nos, ott a preambulum bekezdésekben utalunk a jogalkotási javaslatra, a téma tehát előfordul a szövegünkben, de ez más területre tartozik. Így fogok tehát eljárni, de az eszmecsere láttán ezzel kapcsolatban nem látok problémát, nem látom problematikusnak a módosítók összefogását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek, és az elnyék jelentéstevőknek is a hozzájárulásukat. Nos, ezen jelentésről az ECOM-ban a június 13-14-e ülésen szavazunk, és szeptemberben pedig a plenárison kerül sor majd a szavazásra. Most pedig, a már bejelentettem, mielőtt lépnénk az általános költségvetés napirendi pontjára, most 25 percre felfüggesztem az ülést, mivel Geyer kolléga csak később fog jönni, és mivel senki nincs a részükről itt, csak később folytatjuk ezt most, tehát 18 óráig felfüggesztem az ülést. No, kedves kollégák! Szóval, okay. So, if I look around now... Ha körbenézek, németül megy a elnöki funkció, németül külön veszük ugye a férfi és női kollégák megszólítását, több számban azonban egyben van ott is. Most többség vagyunk, most kell szavazni, mondja az alelnök úr. Also, tisztelt jelentéstevő, 6 óra kettő van, ugye hatig volt a szünet, folytatjuk tehát az ülés. Az Európai Általános Költségvetési cím mű naprendi ponttal a 2007-es évre vonatkozó jelentéstevő nálunk Markus Ferber. Jens Geyer a költségvetési jelentéstevő kapja meg elsőként a szót, majd mindjárt megadom neki a szót, őt követi majd az Econ jelentéstevőnk, Ferber. Kollégi Gája. Dankeschön. Herr Präsident. Äh, Elnök úr, tisztelt kollégák! Nos, a javaslatom, mert nem érvényes, hogy majd hármasban megbeszéljük mindezt a Mickey Mouse bárban, mivel hogy mások is csatlakoztak időközben, de hát nem azért jöttünk, hogy itt viccelődjünk. Szeretném most itt röviden elmondani, hogy hol is állunk, és megbeszélni önökkel, hogy hol vannak a súly pontjai a költségvetési eljárásnak az ekon szemszögéből, és aztán megnézzük, hogy hogyan tovább. Várunk május 25-ére, hiszen ez lesz az a nap, amikor az Európai Bizottság a 2017-es évre vonatkozó költségvetést közé teszi. Odáig az előkészítő munkákon kívül egyfajta iránymutatások, guidelinesok -ok előkészítésén kívül kevés a tennivaló. Az Európai Parlament a korábbi plenásülésen az iránymutatásokat rendes többséggel elfogadta. A frakciók alapvetően ö, amellett vannak, hogy az Európai Uniónak ö, kiadásokat kell eszközölni, a zöld, frakció tartózkodott azért, mert ezen dokumentumban kedvező kijelentéseket tettünk, illetve nem elutasító kijelentéseket tettünk. Az ITER nukleáris reaktor tárgyában ez kicsit megnehezített az életet, de elmondhatjuk, hogy az irány mutatásokat az Európai Parlament erős támogatásával elfogadtuk. Az iránymutatások, amelyeken jelentéstevőként dolgoztam, és sok kolléga kiegészítette őket, azt hiszem, hogy a realizmus által különböznek a tanács iránymutatásaitól, hiszen megnéztük, hogy 2016-ban mi volt a helyzet. Ugye itt a világ helyzete és, az, és Európa helyzete az, hogy olyan keveset változott volna, hogy a 2016-os költségvetés változatlan tehát hasonló kihívásokat jelent majd, mint a 2017-es. A tanács pedig azt tette, hogy bemutatott egy dokumentumot, én ezt megnéztem. Az első négy oldal egy félmondat kivételével copy and paste módszerrel készült, és még van egy másik félmondat a végén, az első olvasatkor azt gondoltam, hogy egyfajta nyomtatási hibával van itt dolgom, a régi dokumentumot szemlélem a tavait, de mégiscsak van egy pár módosítás a tavalyhoz képest. A tanács nem úgy reagál, mint mi. A 2016-os költségvetést folytatja, úgymond. Egyfajta kozmetikázást hajt végre, azt illetően, amit a tanács mindig tesz. Ugye itt a kielégítő mázsok képzése a cél. A bizottság a 2017-es felső plafonokat illetően ugye elég márzsokat akar hagyni, illetve a több éves pénzügyi ö, keret vonatkozásában is, és ezen márzsok megőrzése mellett kardoskodik a tanács. Az évi tapasztalat és a költségvetési eljárás tapasztalata az, hogy ezen sok mindkét kategóriát, illetően amelyek a menekült válság kezelésében játszanak szerepet, azaz a hármas kategória a belső politika és a négyes a külpolitika. Nos, ezt a felső plafonig ki kell használnunk, ezt a két márzsot. És fontos, hogy a helyzet mostanáig nem változik jelentősen, és ez esetben a 2017-es költségvetés esetében is ugyanígy járunk majd el. Ez tehát a kiinduló pont, amiről az Európai Parlament az iránymutatásokban döntött, és ez egy konfliktus helyzetet teremt a tanácssal. Itt van tehát a válság, a bel- és külpolitikai eszközöket valamennyien használtuk, vannak különleges eszközök, amiket szintén használtunk a több éves pénzügyi keretben, is rendelkezésre állnak ezek, és olyan eszközöket, amelyeket az Európai Parlament nyomására helyeztünk a több éves pénzügyi keretbe, és ha nem így tettünk volna, azt hiszem már kudarcot vallottunk volna, és már csináltunk az első költségvetés módosítást, például az új segélyeszközt illetően, amelynek célja az Európol finanszírozása és bővítése. A költségvetési helyzet tehát kifejezetten bonyolult, és a 2017-es évre vonatkozóan is ez lesz a helyzet. Még a gazdasági válságon sem vagyunk túl teljesen. Az EU tagállamai különböző képen állnak, itt a 28 tagállamot kell megvizsgálnunk, nem az élen haladókat. És a gazdasági helyzet javítására irányuló kiadások továbbra is indokoltak. Egyre világosabb, hogy a több éves pénzügyi keret ez egy kicsit ö, olyan eszköz, ami, ami nem elegendő, hogyha a helyzet romlik, vagy nem megfelelő. A tanácssal mindezekről még vitázni fogunk, mert a több éves pénzügyi keret felülvizsgálta során, amelynek az év végén kell, hogy meg, év végén kell, hogy megkezdődjön, hát az is valamilyen szinten összekapcsolódik ezzel a költségvetési eljárással. Egy dolgot még említenem kell, van még egy fontos keret feltétel, amely számíthat az Ekonszak Bizottság érdeklődésére. Vannak költségvetési sorok az FC garancia összeg céljaira. 3,38 milliárd euró van ott, 8 helyet, amit terveztünk. Tehát a költségvetésből kivenni pénzt, hogy ezt a költségvetési sort feltöltsük, ez egy keretfeltétel, amit figyelembe kell vennünk a költségvetési eljárás során mindenképpen a hozzáadott érték ennek a költségvetésnek az kell, hogy legyen. Ugye a bizottság gazdaságpolitikai értékeléseit erősebben össze kell kapcsolni a kiadási politikákkal. Itt van az Európai Gazdasági Előrejelzés, az éves növekedési jelentés és az Európai Szemeszter nem utolsó sorban, amely javaslatokkal él, hogy a tagállamok strukturális nehézségeit hogyan lehet meghaladni, és az Európai költségvetés eszközei kapcsán fontos ezen jelentések végkövetkeztetéseire is összpontosítani, és így lehet egy világos európai hozzáadott értéket létrehozni, amiről természetesen itt a parlamentben egyeztetni kell. Az európai ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozásánál egy üres helyet hagytunk a 2017-es költségvetésben, nem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy meghaladott eszköz, hanem azért, mert a bizottság álláspontjához csatlakozunk, aki azt mondta, hogy először nézzük meg, hogy milyen sikereket könyvelhetett el az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, és abból vonjuk le a gazdasági végkövetkeztetéseket, és aztán megnézzük az értékelés eredményét, és ettől függően fogjuk majd ezt tekintetbe venni a költségvetési helyes folyamán. A szegénység leküzdése is folytatandó, a Horizont 2020 stratégia kapcsán a gyermekek szegénységének leküzdése. A kifizetési helyzet egy kicsit enyhült az új több éves pénzügyi keret révén friss pénzzel rendelkezésre így a kifizetetlen számlák száma némileg leolvadt, csökkent, így különféle kifizetési eszközök kapcsolódtak be, de továbbra is magasak a kötelezettségvállalások, és bizonyos prognózis a Költségvetési Szakbizottságban, hogy továbbra is romolhat ez a helyzet. Ez a cash flow-hoz kapcsolódik, hogy most átmenetileg enyhült a helyzet a kifizetések területén, de 2017 folyamán úgy tűnik, tehát, hogy ez nem fog különleges fejfejest okozni nekünk emiatt. Ezek tehát a keretfeltételek, amelyek között dolgozunk. Május 25-én az Európai Bizottság bemutatja jelentését, aztán a tanács következik, a tanács módosítja ezt a jelentést, aztán pedig a tanács által módosított tervezettel fogunk foglalkozni mi a parlament, és kíváncsian várom, hogy az ekon mit is vár tőlünk ennek kapcsán. Köszönöm Jens Geyernek, aki a Költségvetési Bizottság nevében jelentést Nálunk az ekon részéről Markus Ferber az, aki foglalkozik a témával. Köszönöm, elnök úr! Kedves át, fő jelentéstevő úr! örömmel foglalkozom is itt költségvetési témákkal, hogy korábban is tettem, két cikluson át is a Költségvetési Bizottság tagja lehettem. Olyan időben, amikor még több jogunk volt, és nem kellett egy olvasatban letudni a dolgokat. Úgyhogy aztán az Alkotmányi Bizottságban ülő okos fejekkel is tudtunk eszmét cserélni. Akkor még elnézést, hogy kitértem erre. Köszönöm a magyarázatát, a 2000-es költségvetés vonatkozó gondolatait, a plenárison az első remutatásokat, a kereteket megismerettük már, és világosan látható, hogy nagyon feszült helyzetben vagyunk a költségvetést illetően, és ami a költségvetési technikai húzavonát illeti a tanácssal, és a tanács ellen. Itt európai hozzáadott értéket kell törekednünk, Kicsit kényelmesebb a mi szakbizottságunkban a helyzet, hiszen csak néhány kisebb költségvetési sort kell átdolgoznunk a magunk hatáskörében, ám megfelelő intenzitással tesszük ezt. Különösen azt szeretnék utalni, hogy három ügynökséget kell, az évben ma és az EIOPÁT kell figyelemmel kísérjük saját hetéskörünkben, és az elmúlt két évben, mint jelentéstevő a mentőstési eljárásban különös figyelemmel voltam ezekre az ügynökségekre is, a költségvetési eljárás keretén belül is meg fogom vizsgálni ezeket a pontokat, hogy vajon az sürgető igényeket, tehát MIFID jelentéstevői kalapomat felvéve a, az ESMA tekintetében a felépítendő szám és technikai háttér megfelelően finanszírozott-e a költségvetésben, és sokan ugyanakkor úgy gondolják, hogy nem kell új munkaerőt felvenni, holott minden nap új iránymutatások jönnek ki. Tehát a három felügyeleti ügynökség költségvetését még behatóban fogjuk megvizsgálni, mint a többit, és várjuk azt a bizottsági javaslatot, amely az ügynökségek további fejlődését és finanszírozását fogja taglalni. Tehát azt, hogy hogyan tudják majd a, a hatékony működést elősegíteni ezzel, végsősoron a adófizető pénzét megtakarítva. Aztán van egy olyan külsődő sor, amely minden évben nagy figyelmet kap részünkről, ez pedig nem más, mint a kapacitás építés a nem ipari stakeholder tekintetében, a pénzügyi szolgáltatások terén. Ez tehát figyelmet érdemel részünkről, és az államháztartási program, illetve az előkészítő cselekvéseket is meg kell vizsgáljuk, hiszen ma már vita lesz, holnap szavazás, a nagyobb együttműködés az adóhivatalokkal, a taxekettes döntéseinek fényében, és valószínűleg egy Panama Papers címével egy, egy hatására egy új vizsgálóbizottság áll majd fel, amely a hatóhatóságok munkáját is megnöveli majd, hiszen nagyobb átlátóságra kell törekednünk. Ebből előállhat az is, hogy ahogy az árnyékelődokkal majd egyeztetünk, lehet, hogy itt is előkészítési cselekvéseket fogunk bevezetni, illetve javasolni együttműködve az adóhatóságokkal. A túlmutatóan az és keretek meghatározta területen olyan fiskális programot elfogadva, amelynek elemei még nem ismeretesek. A vonatkozó szakbizottságban kell ezzel már foglalkozni. Tehát ez azt jelenti, hogy a csúcs témák, amelyeket meghatároztam most, irányítják majd munkánkat, a felügyelőti hatóságokkal hatékonyan együttműködve, költséghatékony munkát előrányozva, biztosítva azt is, hogy a parlamenti képviselők érdekei a level 2-es jogalkotásban hozott eredményeket erősebben veszik az erre tekintetében is, meg azt az állásfoglalást illetően is, amely a költségvetési sorokban tükröződik. Beszéltem az 1,5 millió eurós a nem ipari stakeholderek pénzügyi teljesítéseire foglalkozik, a jobb finanszírozás cím alatt kell megvizsgálnunk ezt a tételt. Nem ismerek olyan civil szervezetet, amely ilyen mértékű költségvetési támogatást kap a saját tevékenységéhez, mint ez. A kör, meg kell vizsgáljuk ezt, és az Európai Bizottság is az összes területen vizsgálja a, a saját bevételekkel való foglalatoskodást. A 2020-as államháztartási programról beszéltem már, hogy 430 millió eurót irányoz elő ez a program, ám kétszer átdolgoztuk már a hivatali vonatkozó irányelvet. Ezen a területen is meg kell, meg még vizsgáljuk, hol, vagy nem lehet elmódosítani a jogi alapot, illetve vagy, vagy a fiskális program körül lehet-e kísérő intézkedéseket előrányozni. És úgy ismerjük az eszköztárat, a titkárság kiküldte a frakcióknak az előkészítő intézkedésekről és pályaprojektekről szóló anyagát és javaslatait. Ez lehet egy indító gondolat, amelyet majd az árnyékadókkal tovább kell tárgyalnunk kijelelve az irányatokat, és ennyit tudok elmondani a költségvetés tekintetében, hogyha talán eh, szorgalmasan dolgozunk, akkor a nagy költségvetési szakértők is megkegyelmeznek nekünk, és hatással lehetünk a munka menetére, hiszen jól tudjuk, a Költségvetés Szakbizottságnál van a fő hatáskör, ám néhány kis költségvetésű sorban bizony nekünk is van hatáskörünk, és öröm vennénk, hogyha ezeket a gondolatokat ott figyelembe vennék. Köszönöm a jelentéstevőnek. Az SND és az ALDE elnyék jelentéstevét nem látom, ezért rögtön Swinburne kollégának adok szót az ECL részéről. Thank you. Thank you to both the, the... Köszönöm mind a két előadónak, ahogy az itt elhangzott, az ECON területe, az az költségvetésre terjed ki, és én azt mondanám, hogy a status quo-t meg kell tartanunk a költségvetési sorokban. Amikor a mentesítéssel foglalkoztunk az elmúlt években, akkor azt láttuk, hogy az ESMA nem költötte a költségvetésének teljességét, tehát én nem tudom támogatni a költségvetés megnövelését különös tekintettel arra, hogy a kettes szintű intézkedésekkel kapcsolatos munkájuk eh, lassul. Ahogy Ferber úr is mondta, hogyha egy konkrét eh, számítástechnikai beszerzésre van szükség, akkor azt meg lehet fontolni. Az én prioritásom az az, hogy a jelenlegi finanszírozási struktúrát a felügyelő szervezetek számára megtartsuk, tehát a bevételeket elsősorban a szabályozott entitásoktól kapják meg. Az ESMA esetében például a Credit Rating Agencies és a depozitoriktól kapnának pénzt a legitimitás kérdőjelezett meg különben, és a nemzeti Ebben az esetben ugyanis a nemzeti hatóságok felelősek a direkt felügyeletért. A jelenlegi modell alapján fele a költségvetésüknek az EU költségvetésből, fele pedig ezekből a díjakból származik, és így a nemzeti hatóságok érdekeltsége is megmarad, miközben EU jellegű szervezetekről van szükség. Meg kell meg kell változtatni a bírságokhoz való hozzáállást. Eh, a, tudom, hogy a felügyelő hatóságok nem akarják az általános eh, EU költségvetésbe küldeni a, a bírságokat. Én eh, a raportőrrel a jövőben is szívesen együttműködök azért, hogy a felügyelő ügynökségek költségvetése az megfeleljen azoknak a feladatoknak, amelyet el kell végezniük. Köszönöm. Köszönöm, Swinburne asszony. Mivel nincs további elnyékjelentéstevő, az egyetlen egyéb kollégát kérdezem, akit jelen van, hogy a KSDI eljárás keretében szó, szót kíván kérni. Zálba sem kér szót, tehát... Berichterstatter Ferber gleich wieder das Wort. Ferber elnyék jelentéstevőnek adom vissza a szót, mivel a bizottság képviselője sincs jelen. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetemet szeretném nyilvánítani, hogy az ön vezetés alatt ülésezhetünk itt. mert az elnök úr nincs itt, majd hogy nem magamnak kellene megadni a szót, és ezt ma el akartam kerülni. És Geyer úrban esetleg hamis benyomást kelthetnék itt a szerepemről. Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy hamar meg tudunk állapodni, mindenkit fel tudunk sorakoztatni azon elképzelés mögött. Nagyon örültem, hogy itt a plenárison csütörtökön a mentesítési jelentés ellenében világos pontot tudtunk elfoglalni, amit a három felügyeleti hatóságot illeti, és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is átvett tőlünk néhány dolgot, mégiscsak tehát bizonyos előkészítő munkát már elvégeztünk, ami kihat majd a költségvetésre. Mind a három szereplővel párbeszédben vagyok ezen jelentés előkészítése kapcsán, mindannyiukat meghallgatom, és várom a javaslatokat a kollégák részéről is, és örülök az együttműködésnek a néppárti árnyék jelentéstevővel a Költségvetési Szakbizottságban, aki természetesen szorosan együtt fog velem majd működni ebben a témában. Köszönöm, elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Herbert. A menetrend úgy néz ki, hogy először július 13-án lesz az ecom a bemutatása a jelentésnek, július 19-e a módosító benyitásának határideje. Ezeket augusztus 31-én tárgyaljuk meg, itt lesz az ekonban a szavazás is, ekkor lesz. És az október második tanárosan terveznénk a szavazást. Mindenkinek ezzel kellemes estét kívánok, holnap reggel folytatjuk a munkát.